Good morning, colleagues. Let's start. Уважаеми колеги, Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit! A délutáni ülést töröltük, kettőtől fél hatig. Ez Nyilván kiderül a napirendből, hogyha nincs ellenvetés a napirend tervezettel kapcsolatban, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Kérem, a finn, a lett, a litván és a velszi nyelveken kívül minden nyelven van tolmácsolás, úgyhogy ezt kérem vegyék figyelembe. A koordinátorok ülésének határozataival kapcsolatban kérem nézzék meg a január 21-i ülés jegyzőkönyvét, és ez megtalálható az ülés dokumentumok között. A jelentéstevők kinevezése. Koválik úr a Renyúból lesz a Libe jelentés jelentéstevője, tanácsi határozat tervezett az EU és a Belarus köztársaság közötti egyezmény a víza megkönnyítéssel kapcsolatban. 2019 jelentés, végrehajtás, végrehajtás jelentés, Roland Vince néppártból lesz a jelentéstevője annak a Lipe jelentésnek, amelyet az AFET-nek és az Intának csináljunk, készítünk. Mandátum tervezet az Egyesült Királysággal való jövőbeni kapcsolatokról szóló tárgyaláshoz. 2020 per 2023. az Európai Bizottság, illetve a szakbizottság elfogadja-e a 204-es szabály szerint ezeket a koordinátori döntéseket. Ha nincs ellenvetés, akkor térjünk el a hármas napi rendi pontra. Cornelia Ernst E00251519-es számú írásbeli választ igénylő kérdése a bizottsághoz a migráció uniós ellenőrzéséről Marokkóban. Ez az első napirendi érdemi napirendi pont, és ez a kérdés tehát Ernst asszony kérdése a GUE frakcióból 2019. augusztus 2-án nyújtotta be, és ez az európai migrációs ellenőrzési eh, rendszerre vonatkozik Marokkóban. Eh, nem kaptunk eh, az a menírásbeli választ erre a 6 hét letelte alatt, ami a 138-as szabály 3-as bekezdésének megfelelően kellett volna, hogy érkezzen. És mivel nem kaptunk írásbeli kérdést, ezért napirendre tűztük ezt a kérdést a Libeszak Bizottság ülésére. Az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy szóbeli választ adjon a kérdésre. Davinia Woodnak fogom megadni a szót, aki a Digi Home eh, osztályvezetője, és a stratégia és általános ügyek igazgatóságában dolgozik, az nemzetközi stratégia osztályon. Most meg fogom adni a szót Cornelia Enznek, illetve nem, nem, elnézést. Először a bizottságnak adok szót, javítja magát az elnök, tessék, ki szeretne hozzászólni. Good morning. Good morning, Chair, Honorable. Jó reggelt kívánok, tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr! Az Európai Bizottság nevében most szeretnék őszintén elnézést kérni. Ezen fontos és érzékeny kérdésben nem sikerült időben válaszolni. Hadd biztosítsam önöket, hogy eh, von der Leyen elnök úr nagyon nagy fontosságot eh, ki, azt kéri a biztosoktól, hogy nagy fontosságot tulajdonítsanak az, az írásbeli válaszoknak. Az írásbeli válasz elfogadási eljárása már megkezdődött, és hamarosan megérkezik a válasz, de már most tudok erről néhány meg egy néhány információt adni. Az Európai Unió a marokkói nemz, nemzeti stratégiát támogatja, eh, ami 2014-ben történt meg, és számos projekttel teszi ezt. És ezek 342 millió eurót tesznek ki értékben. Az lefedett kérdések a következők. A menekültek támogatása, a jogi támogatáshoz való hozzáférés javítása, a migrációs politika megerősítése mind központi, mind helyi szinten, a dél-dél párbeszéd támogatása migrációval kapcsolatban, a migráció jobb kezelése, a mig- a, az embercsempészet elleni fellépés támogatása. Ez a csomag, amelyet 2018-ban az Európai Unió fogadott el, és 2019-ben 4 millióval emelte, ez egy programba lett becsatornázva, amely a migrációs és menedékpolitika kialakítását támogatja Marokkóban, és két csomag eh, van az egyik eh, tagállami eh, ügynökség szintjén, a másik pedig nemzetközi szinten valósul meg, és képzést, illetve határőrizeti továbbképzést és támogatást nyújt ez főleg járművekre, mentőautókra és közúti közlekedésre eh, mm, koncentrál, illetve kamerák, GPS, pozíció meghatározási rendszer, eh, IT és, és orvosi eszközök rendelkezésre bocsátásából áll Marokkóval párbeszédet kívánunk folytatni, és partnerséget kialakítani különböző területeken, amelyek összefüggnek a migrációval és a biztonsággal. A marokkói hatóságokkal folynak az egyeztetések, hogy elmélyítsük az együttműködést, és kölcsönös elkötelezettség legyen a migráció témájában, és egy szélesebb stratégiai partnerség alakuljon ki. Az EU és a marokkói hatóságok szeretnének további együttműködési lehetőségeket feltárni európai ügynökségekkel. Az európai határ és partvidéki mm, határőrséget említeném itt. A harmadik országokkal való együttműködést támogatjuk minden policy területen, eh, kereskedelmi, fejlesztési támogatással, eh, vízumpolitikával, eh, a mindenki számára előnyös partnerségek és együttműködésre, együttműködést célzó programok kidolgozásával. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az Európai Bizottság képviselőjének köszönöm azt a eh, választ, és most Ernst asszonynak fogom megadni a szót, aki benyújtotta ezt a szóbeli kérdést, és a többi képviselőnek, akik szeretnének hozzászólni, mivel nincs túl sok időnk, kérem maximum két percre koncentrálják a hozzászólásukat, Ernst asszonyja, asszonyja szó. Hát ilyen sok időre nincs is szükségem, mondja a képviselő. Azt szeretném tudni, hogy az Európai Uniós összegeket mennyiben pénzeket mennyiben használják arra, hogy határkerítéseket építsenek, és ami ezeket a kerítéseket illeti, van-e összekapcsolják-e a spanyol és az EU-s pénzeket ennek támogatására? Ezt kérdezném tehát hogy a kerítések építésére használnak-e e, e, európai pénzt, illetve ami az ellentételezést illeti, e, hogy az Európai Unió mit vár Marokkótól cserében. Talán ezt konkrétabban kifejthetné, hogy milyen tárgyalásokra, egyeztetésekre kerül sor, ami az ellenszolgáltatást illeti, mit adnak ezért a marokkóiak, most az embereket táborba dugják, vagy mit, miben képzelhetjük ezt el. És kérem, hogy az itt elhangzottakat írásban is nyújtsák be nekünk, hogy ezt aztán a későbbi munkánk során használ, fel tudjuk használni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ernst asszony. Sporek asszony kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is lenne egy kérdésem az emberi jogi jogvédelemmel kapcsolatban, amely felmerül az európai alapok felhasználásával kapcsolatban. 340 szabálytalanságot jegyeztek le az emberjogi, jogvédi, emberjogi jogvédők az emberi jogok megsértésével kapcsolatban, amire sor került a marokkai hatóságok részéről. 79%-uk ezeknek az érkezés során levették az új lenyomatokat, órákig fogadtatották őket, bilincsbe verték őket, buszokba kényszerítették őket, vagy kötéllel kötötték össze a kezüket, messzi területekre szállította szalították őket, az emberi jogvédőknek kilométereken keresztül kell gyalogolniuk, hogy elérjék őket. A migrációs rendszert Marokkóban támogatja az Európai Uniós költségvetés, vagy az Európai Uniós támogatást kap ez. Kérdezem, hogy mennyiben monitorozzák a külföldieknek a marokkói hatóságok általi bán, velük való bánásmódot, illetve az emberi jogaik tiszteletben tartásán. Köszönöm szépen. Van-e egyéb hozzászólás? Szeretne még valaki hozzászólni? Nem, senki. Akkor én magam hadd mondjak néhány szót ezzel kapcsolatban. Ernst asszony kérdései nagyon fontosak. A LIBE eh, szakbizottságnak mindenképpen jár a válasz ehhez. Nagyon, erre nagyon fontos lenne tudni, hogy hogyan költik el a pénzünket. Az együttműködésünkhöz, az európai török együttműködéshez hasonlóan a Marokkóval való együttműködés is nagyon fontos. A migráció ellenőrzése és kezelése témájában. Az együttműködés Marokkóval és az Afrikából való migráció csillapítása köfelen, kö, kö, kifejezetten fontos. Nagyra kell értékelni, és nagyra is értékeljük ezen országok fáradozásait. 74 ezer illegális Spanyolországba való határátlépést akadályozott meg eh, Marokkó 2019-ben, eh, és ezzel 60 kal csökkent az Európába irányuló eh, ebből a csatornából, vagy ezen az útvonalból az illegális bevándorlás. Marokkó 90.500 ember mentett ki a tengerből tavaly. Az, támogatjuk az aktívabb, támogat, azt, hogy aktívabban támogassuk a harmadik országokat a migráció visszaszorításába. Nagyon fontos azt is látni, hogy a visszafogadás, tehát az elutasított menedékkérők visszafogadását meg kell erősíteni, és ez oda vezet majd, hogy jelentősen csökken a migrációs nyomás. Ami ezen kívül fontos, az az, hogy hatékony visszafordításra is koncentráljunk, tehát a visszautasított, elutasított menedékkérők visszatérésére a harmadik országokkal szembeli fellépésnek a lényege az ösztönzés kell, hogy legyen. Az ösztönzők azonban feltételekhez kell, hogy kötődjenek azzal kapcsolatban, hogy visszafogadják, illetve visszafordítsák az illegális bevándorlókat. Per, rendszeres um, időközönként felül kell vizsgálni ennek a uh, folyamatnak az állását. Köszönöm szépen, és most megadom a szót a bizottság képviselőjének, hogy megválaszolja a kollégák kérdését. Köszönöm szépen. Ezek fontos kérdések. Engedjék meg, hogy uh, egy kicsit a marokkói um, háttér ismereteket is elmondjam. A migrációval kapcsolatos együttműködésünket néhány évvel ezelőtt egy mobilitási megállapodás fémjelezte, ez 2013-as évben született meg, és tulajdonképpen ez jelenti azt a dokumentumot, ami az együttműködésünk alapját jelenti. Ezt a keretmegállapodást egy közös nyilatkozatban is megerősítettünk az EU-Marokkó közös tanácsi ülésen tavaly júniusban. Az Európai Unió támogatása Marokkó felé különböző a korábban kialakított programok mentén működik, és ez az egész a párbeszéden belül, tehát egy partnerségi párbeszéden belül valósul meg. Így kell elképzelni tehát azt a kontextust, amiben mozgunk. A migrációs együttműködés gyakorlatilag a migráció területén minden területet lefed az embercsempészettől kezdve az illegális és a legális migráción keresztül, az emberek védelmén át, és egy, fia, egy figyelemfelhívó kampányt is folytatunk a veszélyes, tehát az Európába való jutás veszélyességével kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogy megvédjük az emberi életeket, és ezért is kell együttműködnünk Marokkóval és más államokkal is. A Marokkóval való a kapcsolataink révén nagyon sok témát meg szoktunk vitatni, ilyen például a kölcsönös visszafogadási megállapodás is. Tehát ez is része a párbeszédnek, éppen úgy, ahogyan a vízumkönnyítés. Mindezeket az aspektusokat, illegális bevándorlás, védelem, embercsempészet és emberkereskedelem elleni küzdelem, legális migráció és és mindenféle területen való együttműködés, tehát ezeken a kereteken belül valósul meg, és belügyi együttműködést is megvalósítunk Marokkóval. Ezt azért szerettem volna elmondani, hogy lássuk, hogy nincsen Európai Uniós finanszírozás a falak vagy kerítések építésére. És még egyszer. Az Európai Bizottság teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy erre a írásos kérdésre minél hamarabb választ adjon az összes felvetéssel együtt a harmadik országokkal való partnerségünk kapcsán. Ez számunkra nagyon fontos, ezt komolyan vesszük, és tökéletesen tisztában vagyunk az Európai Parlament szerepével is ebben a tekintetben. Úgyhogy az írásbeli kérdésre nagyon hamar választ fogunk adni. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Zippel asszony. Thank you for giving... Köszönöm szépen. Kicsit késtem elnézést. Szeretném megköszönni a bizottságnak a felvilágosítást, és egyetértek azzal, hogy a migráció és a menekültügy sokkal nagyobb horderejű kérdések, mint hogy csak az Európai Unión belül ezt megoldjuk. Nagyon sok országról van szó, nagyon sok ország menekülteket is befogad, tehát az együttműködés rendkívül fontos. Ezen kívül meg kell említenünk azt is, hogy az a kérdés, a kérdést olyan formában kell feltenni, hogy milyen fajta együttműködést szeretne az Európai Bizottság. Viszont azt nem lehet elfogadni, hogy az együttműködésnek az egyetlen célja az illegális migráció megakadályozása legyen. Ez nem elég. Biztosítanunk kell azt, hogy azok, akik el kellett hagyják otthonaikat, és szerencsét próbálnak a világban, ne, az ő sorsukra valamilyen kielégítő megoldást találjunk, és hogy milyen legális megoldásokat kínálhatunk azoknak, akik el kell meneküljenek hazájukból. Jelenleg nincsen ilyen legális út, amennyiben menekültekről beszélünk, tehát erre a kérdésre is kielégítő választ kell adnunk. Pozitív jelzést szeretnék ezzel kapcsolatban kapni, mert ma reggel a helyi közösségek részéről Németországban még egyszer megmutatkozott az a hajlandóság, hogy ők szeretnének befogadni a moriai táborból érkező menekülteket. Ez nagyon fontos, mert így otthon tudunk adni menekülteknek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Zippel asszony. Bármit a bizottság hozzá kíván-e fűzni? Köszönöm szépen a kérdést. Arra szeretnék rávilágítani, hogy természetesen az Európai Bizottság messze menőkig hisz ebben, és így is ö, cselekszik, tehát a maximális védelmet szeretnénk megadni mindazoknak, akik üldöztetés vagy háború elől menekülnek. Ez a legfontosabb cél, és az Európai Unió ezt azt hiszem, hogy az elmúlt néhány év során meg is oldotta, hiszen azért a szomszédságunkban nagyon sok konfliktus volt és van. Néhány gondolatra szeretnék most reflektálni. Gyakorlatilag két millió marokkói kapott legális letelepedési engedélyt az Európai Unióban, úgyhogy a partnerségben az Európai Unió azon is munkálkodik, hogy célzott projekteket valósítsunk meg különböző munkaerőpiaci szegmensekben. Van néhány ilyen kísérleti terv Marokkóval kapcsolatban is. Tehát ez egy olyan aspektus, ami az együttműködésünket mutatja, és amely szintén része annak az átfogó megoldásnak, amelyben a partnerségre helyezzük a hangsúlyt a harmadik országokkal, beleértve Marokkót is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ezzel kapcsolatban most azt tudom mondani, hogy lezárhatjuk ezt a napirendi pontot, és akkor a négyes napirendi pont következik. Ez pedig nem más, mint a Libe küldöttség EULISA-nál tett látogatása, amely október 29-én és 30-án zajlott le 2019-ben. Minden bizonyal önök is tudják, hogy 2016 óta, amikor az utolsó missziót küldtük ebbe az ügynökségbe, nagyon sok változás történt a menedzsmenttel kapcsolatban. Itt nem csak, hogy egy új felülvizsgált rendelet lépett hatályba, hanem új rendszerek is felépültek, kiépültek időközben, és, az új és a régieket is napra készítették. Éppen ezért ez egy nagyon jó lehetőség volt arra vonatkozólag, hogy átfogó képet kapjunk a felülvizsgált mandátummal kapcsolatban, a éppen futó programokkal kapcsolatban, és a különböző rendszerek működésével kapcsolatban. A Libe szakbizottság küldöttsége, Pinedolli asszony és jó magam nevében is mondhatom, hogy igen értékes felvilágosításokat kaptunk. Ezzel kapcsolatban lesz majd egy jelentésünk is, Pinetoli asszony azonban sajnos nem tudott eljönni, úgyhogy én majd elmondom a saját tapasztalataimat, illetve bemutatom a jelentésemet. Nézzük, hogy mikor alapították ezt az ügynökséget. 2011-ben a 1077-es rendelet az, amely a jogalapot megadja. Ez az igazságügyi és belügyi együttműködés rendszereire vonatkozik. 2018-ban egy új rendelet, a 2018 per 1726-os rendelet erősítette meg a mandátumot. Az Európai Bizottság az EULISÁT olyan módon állította föl, hogy az, szak, az Európai Parlament szakbizottság, illetékes szakbizottságai is meglátogathatják a munkát. Ez volt egyébként a harmadik találkozónk 2012. december óta, és gyakorlatilag az első látogatásunk az után, hogy 2018 végén a mandátumot kiterjesztették. Ez a küldöttség megvizsgálta a felül, felül rendelet működését, tehát az újfajta működést, a vízum rendszer működését, az ETIAC ETIS működését, illetve beszéltünk a kihívásokról is mindazokról a témákról, amelyek a parlamentre vonatkoznak, és a stratégiai prioritásokról, az adminisztrációról, a költségvetésről egyaránt esett szó. A második napon bemutattak bennünket, bemutatták nekünk a nagy IT rendszereket, amelyeket az ügynökség és az észt hatóságok közösen működtetnek. Megnéztük azt, hogy hogy működik a rendszer, a tálini repülőtérre is lehetőségünk volt ellátogatni, és ott az SIS rendszer működését tanulmányoztuk, illetve a VIS rendszert is a határátkelő ponton. Ezen kívül az entry-exit rendszert is megvizsgálhattuk munka közben, tehát a dolgot a folyamatában láthattuk Észtországban. Azt, tudtuk, azt a következtetést tudtuk levonni, hogy jól működik a rendszer, és az új rendszerek bevezetése is egyre jobban halad. Az ügynökség betölti a szerepét annak érdekében, hogy a rendszerek hatékonyságát garantálja. Vagyis magas szintű standardok mentén dolgozik, implementálja az Európai Uniós jogi kereteket, és egy stratégiai fontosságú, nagy mértékű, vagy nagyméretű IT-rendszerek esetében az üzemeltetés zöggenőmentes kell, hogy legyen. Éppen ezért mi üdvözöljük azt, hogy az ügynökség egyre fontosabb szerepet tölt be, nagyon jó a reputációja is az elmúlt évek során. Ezen kívül arra is rá kell világítanunk, hogy milyen sok jövőbeli projekt tarthat számot az ügynökség érdeklődésére, de természetesen, ha új feladatokat kap, akkor az emberi erőforrásokat és az anyagi erőforrásokat is ehhez kell majd, az új feladatokhoz kell majd hozzáigazítani. És végül pedig nagyon örüljük annak, hogy az észt kormány támogatja az ügynökség működését, és szeretnénk garantálni azt, hogy ez a támogatás folytatódjon. Most pedig megadnám a szót azoknak a kollégáknak, akik ehhez a napirendi ponthoz hozzá akarnak fűzni valamit. Köszönöm. Miss Gerard, please. Oui, merci beaucoup, monsieur le, le président. Köszönöm szépen. Csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a LIPE szakbizottság a Strasburgi adatbankban is járt tavaly, a jövő héten fogunk itt járni. Úgyhogy fontos a székhelyet is meglátogatni, hogy lássuk azt, hogy pontosan technikai értelemben is hogyan működik mindez, mert így koherens struktúrába tudjuk a különböző adatbázisokat belefoglalni. Tehát jól kell ezeket ismerni, mert ezek az adatbankok azok, amelyek a határ átkelők forgalmát rögzítik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Senki más nem kíván hozzászólni? Ще 10 Akkor viszont lesz egy rövid szünet, 10 órakor folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Köszönöm. Okay, let's start. Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Kedves kollégák, következő napi rendi pontunkra térünk át. Európai Ügyészség felállításáról tájékoztatnak bennünket. A KONT szakbizottságbeli kollégákkal együtt tartjuk ezt az eszmecserét üdvözlöm a KONT szakbizottság elnökét, Holmeier asszonyt. Mint ahogyan mindenki tudja, az EPPO eh, létrehozása 2017 per 19 per 39-es eh, szabályozás értelmében történik, ez szabályozza a a megerősített együttműködést az EPPO keretein belül, Emellett az Európai Unió működéséről szóló szerződés 36-os cikke adja a jogalapot. És az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló jogszabályt is emlé- említeném, amelyet a tagállami jogrendekbe is átültettek. Ez is egy megerősített együttműködésen alapuló egy, ö, eszköz. Jelen pillanatban 22 tagállam vesz részt ebben az együttműködésben. Üdvözlöm Laura Kodruca kövesit, az Európai Főügyészt, megadom önnek a szót parancsoljon. Jó napot kívánok, köszönöm elnök úr, köszönöm a meghívást, és köszönöm a lehetőséget, hogy ma itt lehetek. Tavaly novemberben vettem át a tisztségemet, és akkor az első kérdés, amely felmerült bennem, az volt, hogy milyen erőforrásaink vannak, és milyen erőforrásainkra lesz szük, erőforrásokra lesz szükség, hogy 2020-ig működő képes legyen a főügyészség. A tagállamoknak írott levelemben azt kértem tőlük, hogy szolgáltassanak nekünk olyan adatokat, amelyekkel meg tudjuk becsülni az EPPO e első évének a munkaterhelését. A két legfőbb paraméter – Egyrészt az európai delegált ügyészek száma, akik a résztvevő tagállamokból származnak, és aztán a Luxemburgban dolgozó EPPO munkatársak száma. A költségvetésről szóló döntés nem csak egy technikai gyakorlat, amelyet a pénzügyi szakértők elvégeznek, az Európai Parlamentnek nagyon messze menő döntést kell hoznia. Nem csak költségvetési kérdésről döntenek, hanem, ami talán még fontosabb is, arról, hogy milyen alapvető elvek alapján működik majd az Európai Főügyészség. Mindjárt el is mondom, hogy miért. A tavalyi év végéig számomra megküldött információk alapján és az éves költségvetési eljárás menetrendje miatt meg kellett becsülnöm, hogy 2020-2021-ben milyen költségvetéssel számol az EPO. Egy nagyon egyszerű üzenettel fordultam az Európai Bizottsághoz. Még akkor is, hogyha nem kaptam meg a kulcsfontosságú információt néhány tagállamtól arra vonatkozólag, hogy milyen munkaterheléssel kell számolnunk, el kell indítanunk az EPO működését. 2020-ra nagymértékben meg kell növelni az EPO költségvetését, és ennek megfelelően ki kell igazítani a 2021-es költségvetést is. Ennek kontextusában Reinders biztosan találkozom február 17-én, akivel már több vízben is egyeztettem az együttműködés szellemében, és egyeztettem, egyeztetni fogok még egyszer Hán biztos úrral is. Egy dolog teljesen világos, az előzetes költségbecslésem elavultát teszi az EPO elfogadásának jogalapját. Ugyanis eredetileg abból indultunk ki, hogy a meglévő erőforrásokból gazdálkodik az EPO 2020-ban, és 2023-ra lesz teljesen működőképes, amikorra már körülbelül ezer nyomozást tud kezelni az ügyészség. Azonban ez tévesnek bizonyult ez a felvetés. Először is elvi megfontolásokból az EPO nem működhet szabályozó ügynökségként, tehát nem gondolhatunk abban, hogy majd fokozatosan növeli a tevékenységét. Az EPO egy ügyészség, ezért tiszteletben kell tartani a legalitás elvét, a résztvevő tagállamok büntetőjogi szabályozását, és a nyomozás által érintett személyek alapvető jogait is. Másodszorban az EPO-nak az Európai Unió pénzügyi érdekeit kell megvédenie. A célja az, hogy a nyomozási és bűnöldözési tevékenységet el tudja látni az összes résztvevő tagállamban. Meg tudom erősíteni, hogy jelen pillanatban hatalmas különbségek vannak a tagállamok között ebben a kérdésben. Aztán harmadsorban az EPO integrálása a tagállami ö, igazságszolgáltatási rendszerekbe. Ez nem jelentheti azt, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme csökkenhet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy tevékenységének első évében az EPO-nak képesnek kell lennie arra, hogy legalább 2000 új nyomozást nyisson meg. Az EPO ezek egy rész, részében elvégzi a nyomozást és a bűnöldözést, egy részük esetében pedig a feladatokat a tagállami szerveknek delegálja. Első, működésének első napjától kezdve az EPO képes kell, hogy legyen az eset, elmaradott eseteket is kezelni, az eset hátralékot is kezelni. Úgy becsülöm, hogy az európai ügyészeknek legalább 3000 ügyel kell foglalkozniuk, és ezek, el kell dönteniük, hogy melyek esetében végez saját maga nyomozást, és melyeket utal vissza a tagállami bűnöldözői szervekhez. Az EPO szabályozás ban foglaltaknak megfelelően. Biztosítanunk kell azt, hogy az EPO tovább tudjon fejlődni, hogy megfelelő hozzáadott értéket teremthessen az alapítása indokainak megfelelően. Tisztelt képviselők, ezt a feladatot nem tudjuk ellátni úgy, hogy 22 európai delegált ügyész dolgozik, és 22, illetve 24 munkatárs az EPO luxemburgi irodájában. Az európai delegált ügyészekkel kapcsolatosan szeretnék egy kicsit világosabban fogalmazni, mert néhány tagállamtól többször is hallottam, és meglepő módon a bizottsági szolgálatoktól is hallottam téves információkat. Állítólag lehetséges lenne, sőt kívánatos lenne a költségvetési korlátozásokra való tekintettel, hogyha az EPO a résztvevő tagállamok leterheltségének megfelelően kezdené meg munkáját. Hogyha egyes tagállamokban a, nincs annyi ügy, hogy emiatt egy európai delegált ügyészt kellene ö, megbízni teljes munkaidőben ezzel, akkor esetleg rész munkaidőben végezni ezt a feladatot? Ezzel be kellene érnünk? Én évek óta ügyészként dolgoztam, de nem tudom, hogy mit is jelent az, hogy például egy ügyész munkaideje negyedében látja el ezt a feladatot. Hogyan nézne ez ki a gyakorlatban? Akkor esetleg a nap egy nap kellős közepén otthagyná a munkáját, mert más ügyekkel kell foglalkoznia? Hogyan láthatna el így sürgős ügyeket például? Ki fogja meghatározni, hogy mely esetek élveznek prioritást, az európai szintű ügy vagy a tagállami szintű ügy másrésztről, ami talán a legfontosabb, hogyan lehet garantálni a függetlenségüket. Számomra egyértelmű a dolog, hogyha komolyan akarjuk venni a feladatunkat, és hogyha az első naptól kezdve bizonyítani akarjuk, hogy az EPO hozzáadott értékkel bír, ha egy tényleg független epót akarunk, akkor teljes munkaidejű európai delegált ügyészekre van szükség, és ettől nem térhetünk el. Tagállamonként legalább kettőre lenne szükség belőlük, ez egyébként meg is felel az EPO szabályozásnak. Tavaly decemberben, ahol a, ahogy a LIBE szakbizottságban jártam, ugyanezeket a kérdéseket fogalmaztam meg önök felé is, amelyeket az igazságügyi miniszterek felé is megfogalmaztam azért akarjuk létrehozni az EPO-t, hogy elmondhassuk, hogy létrehoztuk, vagy azt akarjuk, hogy az EPO egy hatékony intézményként működhessen. Tudom, hogy nem régiben a mentesítési eljárás keretében nagyon érdekes módosítókat nyújtottak be egyes képviselők, és ezek mindenképpen a megfelelő irányba mutatnak. Nagyon örülök, hogy a parlament is azt szeretné, hogy egy igazán hatékony és független EPO jöjjön létre. Önök is nagyon jól tudják, hogy az EPO az európai polgárok szemében nagyon nagy jelentőséggel bír. Az EPO úgy tekintenek, mint egy nagyon hatékony eszközre, amely meg tudja védeni az EU pénzügyi érdekeit. Az összes résztvevő tagállamban támogatták a költségvetés módosítását, hiszen mindenki egyetért abban, hogy a határokon át nyúló bűnözés, elleni küzdelem az együttműködés megerősítése és a kölcsönös bizalom megerősítése szempontjából kulcsfontosságú lesz az EPO. Szeretném, hogyha az EPO egyfajta öm, kiválósági központtá válna a szakismeretek tekintetében, és megváltoztatná a határokon átnyúló áfacsalás jelenlegi állását is. Nemrégiben készült egy tanulmány amely megpróbálta számszerűsíteni az EU-s határokon átnyúló áfacsalást. 30-tól 60 milliárd euróról beszélünk évente. Azt hiszem, ennek tükrében nagyon is megéri beruházni az EPO-ba. Köszönöm a figyelmüket. Thank you, Ms. Kioshi. Ms. Homer, you have the floor. Vielen herzlichen Dank, lieber Kollege. Holmeyer asszony, annak adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, kedves Radev kollega, kedves eh, Kövesi asszony, eh, köszönettel tartozom azért az elkötelezettségért, amivel eh, elkezdte a munkát, azzal azért az energiáért, amelyel már most bebizonyította, hogy hajlandó a parlament elvárásait teljesíteni, hiszen mi so- nagy reménnyel tekintünk önre. És hadd térjek ki arra, amit eh, elmondott. Régebb óta már több kollega kritizálja az EPO eh, eredeti konstrukcióját, hogy az Eurojustot, az Olafot le visszaszorítjuk, azért, hogy az EPO-t felépítsük, hiszen már tudjuk, hogy az első két ügynökség alulfinanszírozott eleve, most attól még jobban elvonjuk a forrásokat azért, hogy az EPO-t felépítsük. Ennek a logikáját eddig nem igazán értettem és mind itt a Libel szakbizottságban, mind a KONT, mind a Költségvetési Bizottságban igyekeztünk a biztosokkal erről beszélni. Öttinger biztos még arról biztosított bennünket, hogyha hogy szükséges az EPO esetében, és ebből indulunk ki, hogy itt egy kiegészítő költségvetés lehetne elfogadni, hogy megemeljük ennek ennek a költségvetését. Na most nagy nehezen sikerült valamennyit emelni a költségvetésen, de hát ez csak egy minimális része annak, amit el kell érnünk. Én minden esetre több kollégával együtt síkra szállunk azért, hogy elég munkatársa legyen az EPO-nak. Azt hiszem, hogy, költség, hogy szakbizottsági határokon túl ez világosság kell, hogy legyen. Na most ez a részmunkaidőben dolgozó delegált ügyész, ez nem működik. Már a e, Eurojustnál is e, ez a probléma, e, hogy mondjuk részmunkaidőben dolgozó munkatársak vannak, legalább nem kell nemzetügyeket is csinálniuk, vagy fog, követniük, de hát ez a részmunkaidő, ez hogy, hogy néz neki? Ami az, az, az a kevés forrás, ami rendelkezésünk rá, még azt is csökkentjük, ezt nem tudom megérteni. Meg kell próbálni valahogy ezt helyesen látni, hogyha valaki az idejének csak a felét vagy az egyharmadát áldozhatja erre a munkára, akkor hogyan tudja délelőtt mondjuk két óra alatt azonosítani az adat, vagy az adó csalási ügyekkel kapcsolatos problémákat. Ez teljesen elfogadhatatlan, ezt is világossá kell tenni. Az én javaslatom arra vonatkozóan, ami az EPO-t illeti, az lenne, hogy ez nem egy ügynökség kellene, hogy legyen, hanem egy egyéni intézmény, egy saját jogú intézmény, mint ahogy a többi e, esetben is, aminek külön költségvetése van, és nem az általános költségvetés részét képezik mondjuk a, a, a vagy a bizottsági költségvetés részét Örülök, hogy ezt a témát felvetette eh, a vámmal való együttműködés terén is. Hogyha megnézzük, hogy milyen összegeket vetítünk, hogyha megnézzük, hogy három számjegyű milliárd eh, dos összegeket veszítünk el, és eh, nem ezekre figyelünk oda, hanem a pár milliókról beszélünk, ez, hát néha nagyon elkeseredett vagyok ezzel kapcsolatban. Milliók, milliósok. Nem, nem, nem, bocsánat, mikrofonon kívüli korrekciót kap a hozzászóló. Néhány millióról beszélünk, néhány millión vitatkozunk, és milliárdokat akarunk beszedni. Nagyon fontos, hogy a szervezet bűnözés ellen fellépjünk. Vannak olyan államok, amelyek megvizsgálják azt, hogy mennyibe kerül a vizsgálat, és mennyit nyerhetünk belőle. Hát egyébként nehéz, nehézkesnek tartom ezt is megmagyarázni, de minden esetre legalább egy területen jó lenne megnézni, hogy miről beszélünk. Köszönöm. Azt hiszem, most a koordinátorok következnek. Nem tudom, hogy milyen sorrendben van egy terv erre vonatkozóan. Libével kezdünk? Én meg a konta folytatom? Vagy hogy csináljuk? Hogyan? Hogy, mi lesz a terv? Благодаря, Моника. Köszönöm szépen, Mónika. A LIBE és a KONT koordinátorok szólnak először, és aztán utána a többi képviselő. Először a LIBE koordinátor kap szót, és aztán a KONT koordinátorok. Arra kérek mindenkit, hogy a hozzászólását hozzá hozzászólását két percre szűkítse, mert nagyon sokan szeretnének hozzászólni. Lenan képviselő következik. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt van, nagyon örülök, hogy láthatom, hogy, hogy látjuk, hogy az EPO elindul, beindul, és ez mindenképpen szerencsés. Hollandia eredetileg nem csatlakozott az EPO-hoz, de aztán végül is nagyon örülök annak, hogy sikerült meghozni ezt a döntést, és örülök annak, hogy ön lett a vezetője ennek a hivatalnak. Főleg, amit ön elmondott, ezt széles körben támogatjuk, egy valódi, valóban független és hatékony EPO. Nem, nem öncélúan akarjuk létrehozni az EPO-t, azért kell, van szükség az EPPO-ra, mert, mert abban reménykedünk, hogy ez gyakorlati előnyt hoz nekünk. Ahogy a pénzt elköltjük, a költségvetést végrehajtjuk, ez nagyon fontos szerepet játszik a bizalom erősítésében. Hogyha csalás van, hogyha eltérítik a pénzeket, akkor ezzel szembe fel kell lépni, és a nemzeti ösvények nem működnek. Két kérdésem van, két rövid kérdésem. Az egyik, hogyha megnézzük az ügyek kezelését, amit most éppen fölépítenek, ha jól értem, a Eurojust a saját ügykezelési rendszerét aktualizálja. Van-e valami kapcsolat az EPO és a Eurojust között, hogy biztosítsuk, hogy ez mind a két oldal számára hiteles, előnyös módon történjen meg. Milyen az együttműködés a Eurojust és az EPO között a jövőben? Másodszor volt egy vita nem olyan régen a parlamentben a mezőgazdasági támogatásokról, amikor is egy eléggé nagy botrány robbant ki, és az Európai Bizottság azt mondta, hogy hát ez ki kell vizsgálni, de tagállamokban nincsen európai megoldás erre, ez nem európai kompetencia. Kérdezem, hogy az EPO ezt megoldja-e a jövőben? E, és hogyan fognak fellépni az ilyen típusú ügyekkel kapcsolatban, ahol látjuk, hogy a csalás vagy a pénzek eltérítése, mezőgazdasági pénzek eltérítése merül fel. Az EPO szerepét hogyan látja az ilyen ügyekben? És sok sikert köszönöm, és sok sikert. Köszönöm szépen. Szippel asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm Kövesi asszonynak a e, bemutatóját, a bevezetőjét. A e, csalás elleni fellépés az európai pénzügyi érdekek megóvása nagyon fontos a polgárok számára. Két okból az egyik e, az, hogy most itt adófizetők pénzéről beszélünk, a másik pedig az, hogy a hit a hivatalokba és hivatalos szereplőkbe fektet bizalom is ezt követeli, hiszen hogyha mi nem tartatjuk be a szabályokat, akkor a polgárok miért tartanak be? Néhány kérdésem lenne, nem tudom, hogy tud vagy akar -e ezekre válaszolni most. Ha most például a részmunkaidős ügyészekről beszélhet, ez tényleg nevetséges. Kérdezem, hogy tud-e valamit mondani ennek az okairól? Tényleg arról van szó, hogy egyes tagállamok nem szándékoznak részt venni teljes erőbedobással a vizsgálatokban, vagy tényleg az is lehet, hogy sok tagállamban a rendszer nem elég jó, nem elég felszerelt ahhoz, hogy hogy igazi teljes munkaidőben dolgozó ügyészeket kapjunk. Miért beszélünk részmunkaidős ügyészekről? És Egyébként, de bármi is az oka elfogadhatatlan, ez így nem fog működni. Aztán az ügyek, vizsgálatok száma. Ugyan nem kételkedem a számokban, ne felejtsük el, hogy tudva azt, hogy milyen sok csalási vagy, vagy korrupciós ügy van, az Olaftól is hallottuk ezt. Milyen alapon mondja azt, mégis kérdezem, hogy sokkal több az ügy, mint amit eredetileg gondoltak. Köszönöm. Köszönöm, Intfeld asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a főgyészasszonynak, hogy itt van, és én is szeretnék köszönetet mondani az őszintességért. Azt hiszem, hogy nagyon fontos kimondani, hogy ezen korai szakaszban világosan lássuk, hogy mi történik, mire van szükségük, mi az, ami megy. Kedves kollégák, itt egy mintát látok a tagállamok részéről, a Frontex esetében is látjuk ezt a felépést. A tagállamok, igen, igen, szükség van a Frontexre hőbörögnek, és aztán amikor adni kellene a forrást, akkor, akkor még meg is ígérik, de nem tartják be. Ugyanez a helyzet az EPPO-val. Lehet, hogy kicsit cinikusnak tűnök, de lehet, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek azt szeretnék, hogyha megbukna az EPPO. E, ez volt az aggodalmunk a kezdetektől fogva, hogy a tagállamok nem adnak elegendő támogatást. A kérdés az, hogy az Európai Bizottság eleget tesz-e e, annak érdekében, hogy támogassa e, önöket, hiszen költségvetési javaslatokat kell tenni, küzdeni kell ezért a hivatalért. Amit Holmeyer asszony mondott, azzal kapcsolatban, hogy az EPPO a költségvetés másik fejezetébe kellene, hogy kerüljön. Én most nem igazán tudom megítélni a számokat, amiket mondott, de hát soknak tűnik. Több ezer esetről beszélünk. Az ön véleménye szerint, hogyha a kapacitás kérdés nem sikerül megoldani, a munkatársi állomány kérdését, akkor mi fog történni? Illetve a kérdés, még következő kérdés az, hogy milyen uh, mozgástérünk van, vagy milyen áttételes hatásunk van, hogyan tudjuk ösztönözni a tagállamokat, megkérhetjük őket kedvesen egyszer, aztán másodszor, aztán harmadszor, hogyha még mindig nem sikerült az ígéretüket teljesíteni, akkor valami keményebb intézkedéssel kell fellépni. Mondjuk a költségvetésbe szrájkoljunk, a pénzre szükségük van, az érdekük megvan, talán itt ezen a területen a költségvetés szintjén lehetne megfogni őket hogyha a tagállamok nem támogatják gyorsan és hatékonyan az EPPO munkáját, és hogyha az EPPO nem indul be, mint egy üstökös, akkor biztos, hogy bukik. Köszönöm szépen, zöldek! Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék a zöldek nevében és a Libe a zöld libetagok nevében hozzászólni. Köszönöm szépen. A jogállamiságot meg kell erősíteni, különben semmi értelme. Eh, nyilván sose lesz teljes biztonság, nem lesz teljes eh, szabálykövetés az adócsalás esetében sem, de hatékony és következetes célzott eh, ügyészi munkára, illetve vizsgálatokra van szükség ott, ahol bűncselekmény gyanúja merül fel nem fogadhatjuk el azt, hogy nem kap elég munkatársat, nem kap elég forrást az EPPO, és nagyon örülök annak, hogy Sophie Intfeld felhívta a figyelmet arra, hogy a tagállamokat kell meggyőzni, és meg kell győzni az egész parlamentet arról, hogy önök ezt a munkát el tudják végezni. Köszönöm szépen, Heidi. Grazie. Köszönöm. Látjuk, hogy hogy néz ki jelenleg a helyzet az új szervezetnél, de én úgy gondolom a frakcióm nevében, hogy teljesen felesleges a műveleti részre kérdéseket feltenni, mert azt látjuk, hogy az LPPO a létrehozásának folyamata továbbra is a szuverenitás vesztéssel jár együtt. Éppen ezért túlságosan nagy hatásköröket kapott ez a szervezet, és például a büntetőjog eddig teljes mértékben nemzeti kézben volt, úgyhogy ez nekünk nem tetszik, hogy ezt most az Európai Ügyészség akarja kezébe venni. Természetesen nem a korrupció ellenes harcot nem szeretnénk támogatni, sőt, ez számunkra prioritást képez. Az Európai Unió pénzügyi érdekeit védeni kell, viszont ezek olyan hatáskörök, amelyek a a tagállamok szuverenitásához tartoznak. Úgyhogy az egyes nemzeti hatóságoknak kell szoros együttműködést kialakítaniuk az igazságügyben, és megfelelő cserét kell végrehajtaniuk más korrupcióellenes szervezetekkel együtt. Az EPPU a létrehozása nem felel meg a szubszidiaritás elvének, és ráadásul nagyon drága, közpénzekből fogják finanszírozni, szerintünk ez más prioritásokra is lehetne költeni ezt a pénzt, például a fiatalok munkanélkülisége elleni harcra, az infrastruktúrákra, vagy akár a nemzeti ügyészségek támogatására. Voltak olyan országok, amelyek nem kívántak részt venni az lppo e ban Egyébként azt is mutatja, hogy ez az eszköz hiányos, és továbbra sem támogatjuk azt. Most is egyébként világosan láthattuk, hogy milyen strukturális hiányosságok vannak, és hogy ezek mindenképpen azt mutatják, hogy nem eléggé struktúrált és nem működőképes ez a hatóság. Meg kellene győzni a tagállamokat arra, hogy részt vegyenek és finanszírozzák ezt a hatóságot, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem valósul meg, úgyhogy ezért is vagyunk eléggé kétkedőek a működéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Pokocsini úr, köszönöm. Jó napot kívánok! Curatore Capo Covesi per essere qui oggi. La ringrazio anche io per la schiettezza. Köszönöm szépen hogy ennyire nyíltan beszélt, nagyon őszinte volt, azt kell, hogy mondjam, hogy az európai intézményekben ez az őszinte hang, ez ritka. Nem rejtem véka alá azt, hogy a mi frakciónknak nem igazán tetszik egy újabb európai ügyészség, mint hatóság létrehozása. Ez a vonakodásunk azért is van így, mert szerintünk a szubszidiaritás elvével ellentétes. Ugyanakkor az EPO rendelet most már létezik, valóságá vált, sőt, az Európai Ügyészség kezd kiépülni, úgyhogy ezek után csak azt mondhatom, hogy remélem, hogy a lehető legjobban és leghatékonyabban fog végül megvalósulni ez. Úgyhogy remélem, hogy meg fogja kapni ön az eszközöket is, amivel működni tud majd, mert különben egy üres doboz lesz az egész. A kérdésem a következő. Ha nem tévedek, 2018-ban Juncker elnök szerette volna kiterjeszteni az EPPO hatásköreit, és azt szerette volna elérni, hogy a terrorizmus ellenes bűncselekményekre is kiterjedjen a hatály. A kérdésem a következő lenne, miután látjuk, hogy mennyire nehéz az Európai Ügyészség munkájának beindítása, és a költségvetési nehézségek miatt hogyan gondolja, hogyan látja ön a hatáskör kiterjesztését ilyen formában, ez eh, nem utopisztikus-e, és nem kellene erről lemondani. Köszönöm. Gue? Oké, Okay. Преминаваме към координаторите на КОМТ. Пърс Томаш. Thank you, Chairman. Thank you, Madam Chair. Thank you. Köszönöm szépen great speech. Uh, I would like to concern my... Uh, Én is szeretnék egy kérdést feltenni. Azzal kapcsolatban, hogy hogy néz ki jelenleg uh, a tagállamokban a nyomozásoknak a helyzete, és hogy ön mennyire semleges. Mert azt kell, hogy mondjam, hogy minden alkalommal ugyanazt a problémát látjuk. Például egy kont misszió Szlovákiában járt, és ott is kiderült az, hogy a mafiának milyen nagy hatása van és hogy hogy, van, hogy beépül az állam működésébe, akár az ügyészségekbe is. Ez világosan kiderül a nyomozási anyagokból. Például Jan Kuciák gyilkosságával kapcsolatos anyagokból, hogy a hírszerzés, a rendőrség, az ügyészség és a szlovák miniszterelnök is, tehát odáig is eljutott ez az ügy, tehát gyakorlatilag mindenki benne volt. Hogyan tudja ön biztosítani a semlegességet, és azt, hogy néhány esetben a tagállamokban nagyon nagy nyomás helyezkedik az európai szintű ügyek kivizsgálására, nyomozásra, és a hosszú távú, illetve egy hosszú idő óta az derült ki, hogy hosszú-hosszú éveken át senki sem akart itt hatékony nyomozást, és hát a, az újságíró meggyilkolása után ébredtek fel, és kezdődött el valami. Szerintem ez egy alapvetően fontos kérdés. Azt szeretném tudni, hogy mit akarnak tenni annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon, és mit fog tenni ön és a csapata ennek érdekében. Köszönöm. Köszönöm. Kinnicsi asszony. Grazie, grazie, presidente. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt van. Kövesi asszony, nagyon örülök annak, hogy találkozhatunk, és nagyon is átlátható módon bemutatta azt, hogy milyen igények merülnek fel a források tekintetében, vagy akár a személyzeti ügyekben is. Én azt gondolom, hogy önt mindenképpen támogatni kell. Az én családi történetem Olaszországhoz köt, a felmenőim ügyészek voltak, vizsgálóbírók, és hát a szervezet bűnözés elleni harcban nagyon fontos szerepet töltöttek be. Éppen ezért én azt gondolom, hogy az Európai Ügyészségnek igen fontos szerep jut a határon átnyúló szervezet bűnözés visszaszorításának érdekében, ami egyébként sajnos egyre inkább jelen van mindenhol, és rengeteg fajta bűncselekmény, pénzmosás, csalás és korrupció, amelyek az Európai Unió költségvetését is érintik. Úgyhogy ebben az Európai Ügyészségnek különleges szerep jut. Ön utalt arra is, hogy fontos lenne konkrét forrásokkal támogatni emberekkel és eszközökkel az ön hivatalát. De én egy kicsit másként megfordítanám ezt a kérdést. Sajnos a bűnözők tevékenységének tehát az, ebből a bűnözői tevékenységből származó forrásoknak csak 1%-át tudjuk visszaszerezni, Ön szerint elége jelenleg rendelkezésre álló eszközök szintjén az, hogy ezeket a fajta bűncselekményeket meg tudjuk előzni. Itt például ugye a pénzügyi információkra vonatkozó a jogszabályra gondolok. Ez például ön szerint elégséges? Ez megfelelő, vagy pedig többre van szükség, akár például jogalkotási szempontból is? Thank you. Mrs. Trugaro. Köszönöm. Trugaro asszony. Thank you very much, um, and thank you to... Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációt. Két kérdésem lenne. Az első önhöz szól, és az információkra vonatkozik. Mi a helyzet? Például az akta iktatási rendszerrel. Van-e szükség arra, hogy megerősítsenek bizonyos osztályokat, és hogyan kezelik az információkat? Mert mindannyian látjuk azt, hogy erre a rendszerre szükség van. A második kérdésem az Európai Bizottsághoz szól, nem tudom, hogy itt vannak-e a képviselői a teremben. Mi a határidő a helyzet megoldásával kapcsolatban, és mit lehet tenni az IPPO költségvetési helyzetének rendezésének érdekében. Szerintem nincs itt erről már mit vitázni politikai értelemben. A helyzet igen bonyolult, kritikus, mondhatnánk, nem vagyunk képesek megfelelőképpen működtetni ezt az intézményt, és ez pedig visszaélés az európai joggal, tehát itt drámai változása van szükség a költségvetésben. A kérdésem a következő. Mikorra tudjuk, hogy hogy néz ki az új EPPO költségvetés? Hány hét múlva, mondjuk? Hány hét múlva lesz világos a helyzet ezzel kapcsolatban? És az is érdekelne, hogy mikor fogjuk megvitatni az Európai Bizottság a tagállamok és ezeknek az intézményeknek az együttműködését annak érdekében, hogy a büdzsé működhessen. Köszönöm. Következő. Von Kramon Talbáte. Köszönöm szépen. Az Európai Unió, illetve az Európai Uniós intézmények hitelessége megmutatkozik az EPO működésében is, az lesz a mércéje többek között. Tudjuk, hogy sok tagállam harcolt az ön személye ellen is, de a végén sikerült mégis elérni azt, hogy ön legyen ennek az intézménynek a vezetője, ez hatalmas siker. Most ezek a tagállamok megpróbálják valahogy kerülő úton megfúrni ennek az EPO-nak a működését, azáltal például, hogy csak részmunkaidős ügyészeket küldenek, ez teljesen elfogadhatatlan nyilvánvalóan. Ezért is nagyon fontos, hogy mi a parlament részéről gondoskodjunk arról, hogy megfelelő humán erőforrásokkal rendelkezzenek, és egyetértőek Monika Holmajerrel, ez nyilván nem jelenteti azt, hogy az OLAF és más EU-s intézmények hátrébb szoruljanak, mert ők már most is panaszkodnak, hogy a Brexit miatt és a várható áfa bűncselekmény növekedés miatt több humán erőforrásra lenne szükség. Már most azt mondják, hogy az a 45 álláshely, amit az EPO-nak adtunk, az az abszolút maximum. Tehát nekünk azt kell követelnünk, hogy egy nettó növekedés legyen a humán erőforrásokban. Nem lehet az, hogy a már meglévő intézmények kárára növeljük az EPO munkatársainak a számát. Most következik a kérdésem. Ön azt mondta, hogy 30-50 milliárdra tehető a várható költség szint, és a Brexit valószínűleg azt eredményezi, hogy még több pénzügyi jellegű bűncselekményre kerül sor. Ön szerint mi, mi lehet a maximum, amivel számolni kell? Egy másik kérdés, amelyről már sokat beszéltünk, az az agrárpénzek, agrártámogatásokkal való visszaélés a strukturális alapok területén, nyilván felvetődik a kérdés, hogyha néhány ország nem hajlandó több ügyész rendelkezésre bocsátani, akkor az nem függe össze esetleg az adott tagállamok pénzügyi érdekeivel, gondoljunk az agrár alapokra és a strukturális alapokra, hogyan tudunk mi parlamentként segíteni, hogyan tudjuk mi befolyásolni a helyzetet, és hogyan tudjuk mi a tagállamokat rábírni, hogy változtassanak a hozzáállásukon. Lehet, hogy akkor a költségvetésből kellene bizonyos pénzeket visszatartani. Úgy gondoljuk, hogy a részmunkaidős ügyészek nem jelenthetnek megoldást. Megfelelő erőforrásokra van szükség. Ön is elmondta, hogy még az út legelején jár, még egyáltalán nem is tudható, hogy hány esettel kell számolni. Mi mindenképpen szeretnénk gondoskodni arról, hogy a kezdés, az indulás nagyon jó legyen, ehhez pedig az kell, hogy önök képesek legyenek az összes felmerülő esettel foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm az ID részéről. Senki? Más frakció részéről? GUE esetleg? Rendben. Akkor Kövesi asszonynak adná meg a szót, hogy válaszoljon az első kérdésekre, amelyeket a koordinátorok tettek fel. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatást az EPO részére, és köszönöm a biztató szavakat is. Megpróbálom megválaszolni röviden az összes kérdést. Ha jól értettem, akkor az első kérdés a Eurojust-tal való együttműködésre vonatkozott. Tájékoztathatom önöket, hogy már felvettük a kapcsolatot a Eurojust elnökével, már találkoztunk néhányszor, és már elkezdtünk tárgyalni a részletes együttműködésről. Először is a technikai kérdésekről kezdtünk elbeszélni, ugyanis az egész együttműködésre vonatkozó szabályrendszert a kollégiumnak, az ügyészségi kollégiumnak jóvá kell hagynia, és mint tudják, ez a kollégium még nem állhatott fel. Miután az európai ügyészeket kinevezik, létrejön a kollégium, és a kollégium jóha, jóvá hagyja az együttműködésre vonatkozó szabályokat. A Eurojust esetében ez különösen fontos, szeretnénk szorosan együttműködni, hiszen a Eurojustnak a nemzetközi együttműködés területén már hatalmas tapasztalata van, de a Europollal, az Olaffal és az összes többi európai intézménnyel, ügynökséggel, szervel is szorosan együtt szeretnénk működni. Azonban jelen pillanatban nem tudok beszélni a részletekről, mert ezt a részletkérdéseketben a kollégiumnak kell döntenie, nem én döntök ezekről. Ami a mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatos nyomozásokat életi ugyanúgy fogunk nyomozni, mint bármilyen más esetben is. Csak és azután beszélhetünk a nyomozásokról, hogy az EPO felelt és megkezdte munkáját. Ami a részmunkaidős ügyészek kérdését életi, ahogyan már elmondtam, én nem igazán tudok e- ebben a koncepcióban gondolkodni, nem tudom, hogy hogyan működhet ez az egész részmunkaidős ügyészekkel, de ha teljes munkaidős ügyészeink lesznek, akkor a függetlenségüket, a hatékonyságukat és a felelős elszámoltathatóságukat garantálni tudom. Mert ekkor világos prioritásokat tudunk megfogalmazni, és nagyon hatékonyan tudunk működni. Remélem, hogy az összes tagállammal megkezdett tárgyalások után elmondhatjuk, hogy az összes tagállam beleegyezett a teljes munkaidős ügyészek kinevezésébe, mert nagyon fontos ennek a kérdésnek a megoldása. Ami az esetek számával kapcsolatos becslést illeti, előzetes becslésemkor nagyon objektív kritériumokat vettem figyelembe. Mindenek előtt a tagállamok által megküldött válaszokra támaszkodtam. Ugye azt kérdeztem tőlük, hogy az elmúlt négy évben hány esetet nyitottak meg, hány ügyre került sor, és csak azokra kérdeztem rá, amelyek az EPO illetékességébe tartoznak majd a jövőben. A megkapott válaszok alapján azt az előzetes becslést állítottam fel, hogy az első napokban kb. 3000 ügy fut be az EPO-hoz, és ezen információk alapján azt is elmondhatom, hogy évente az EPO-hoz kerülő új ügyek száma kb. 2000 lesz. Úgyhogy 3000-et kapunk az első napon, és aztán az EPO első, működésének első évében 2000, még 2000-et. Ezt a becslést nem tudtam teljes körön elvégezni, mert vannak olyan tagállamok, amelyek nem küldték meg a statisztikákat, mert elmondásuk szerint ellenőrzést kell végezniük, és értékelniük kell azt, hogy a mi illetékességünkbe tartoznak-e az ügyek, vagy nem. Felmerült a kérdés, hogy mi történik az ügyekkel, hogyha nem sikerül megoldani a pénzügyi és humán erőforrással kapcsolatos kérdéseket. Úgy gondolom, a munkánkat meg sem tudjuk kezdeni, hogyha ezeket a kérdéseket nem sikerül megoldani, mert ezzel blokkolhatják a tevékenységünket. Mondok egy példát. Elvileg az idei évben 29 munkatárssal kezdjük meg, 22 európai ügyésze és 24 részmunkaidős európai delegált ügyésze, ami a luxemburgi központi irodát illeti, az ottani 25 munkatársat az a HR és IT kérdésekre allokáltuk, és költségvetési kérdésekkel is foglalkoznak munkatársak. Az operatív feladatokra azonban már csak négy munkatárs marad ezek után. Nagyon nehéz nyilvántartásba venni és elemezni 3000 ügyet, úgy, hogy csak négy konkrét operatív munkatársunk van. Ha jól értettem, akkor a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények illetékességére is rákeres, rákérdezett valaki. Erről egy kicsit korai lenne nyilatkozni, mert ahogy már decemberben is elmondtam a Libe szakbizottságban, hogyha az EPO megfelelően tudja megkez, megkezdeni a munkáját, akkor majd utána kiderül mindez. Egyébként is a jogalkotók feladata a annak eldöntése, hogy milyen ügyek tartoznak az EPO illetékességébe, ami a KONT szakbizottságból érkező kérdéseket illeti. Pontosabban, hogyan fogjuk a semlegességünket biztosítani a tagállami nyomozások idején. Az EPO függetlensége és az EPO-ban dolgozó ügyészségek függetlensége le van fektetve a szabályozásban, az a garancia, és az EPO függetlenül fog működni, ez egy rendkívül fontos szempont. Az EPO szervezése és biztosítja a függetlenséget, különböző tagállamokból érkező három európai ügyész alkot egy-egy kamarát. Már önmagában ez a tény is biztosítja a függetlenséget, mert az összes nyomozást az európai delegált ügyészek végeznek el az adott tagállamban, és az állandó kamarák fogják felügyelni a nyomozást, és ebben pedig három különböző tagállamból fog, érkező ügyészek fogla, fogadnak foglalnak helyet. Ezáltal biztosítani tudjuk a nyomozás függetlenségét, semlegességét, emellett a kollégiummal együtt objektív kritériumokat fogunk kidolgozni az ügyek allokálását és újra allokálását, újra kiosztását illetően. Elhangzott egy kérdés, hogy van-e elég eszközünk az ilyen jellegű bűncselekmények elleni küzdelemhez. Jelen pillanatban azt tartom legfontosabbnak, hogy a már meglévő eszközöke, eszközt végrehajtsuk, megvalósítsuk a gyakorlatban, és az összes eszközt be kell vetnünk. Azt hiszem, egyelőre még korai lenne azt mondani, hogy újabb eszközre lenne szükség, és egyébként sem az én feladatom azt megmondani, hogy kell-e változtatni a meglévő jogszabályokon. Elhangzott egy kérdés azzal kapcsolatosan is, hogy milyen új forrásokra lesz szükség. Mint ahogy már mondtam, egy előzetes becslést készítettem. Nagyon nehéz volt ez, mert még nem állt fel a kollégium, és a költségvetési eljárás menete arra kényszerített minket, hogy valamilyen becslést azért készítsünk mégiscsak. Megküldtem az előzetes becslést a bizottságnak, és a biztosoknak is írtam levelet. Jelen pillanatban a bizottságon a sor, hogy a költségvetési javaslatot előkészítsé, és utána a parlamentnek és a tanácsnak kell döntenie. Ami az elfacsalás révén keletkezett károkat illeti, a Kiel tanulmányt vettem alapul, Az import export számokat vették alapul a bilaterális EU-n belüli kereskedelemben, számszerűsítették, hogy a különböző diszkrepanciák mekkora hányada magyarázható áfacsalással 30-tól 60 milliárd euróig terjed ez az összeg, illetve ezek értéke. Nem tudom, hogy a Brexit hogyan fogja befolyásolni ennek az összegnek az alakulását, de a tanulmány nem említ egyébként név szerint országokat, úgyhogy ez a probléma szerintem elmondhatjuk, minden tagállamot érint. Azt hiszem megválaszoltam az összes kérdést, és hogyha van még kérdésük, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor most térjünk rá a kérdések második fordulójára. Nagyon hosszú a lista, Úgyhogy arra kérem a kollégákat, hogy egy percre koncentrálják a kérdéseiket, hogyha lehet, és akkor megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Jancsi Vászának majd. Köszönöm szépen a Jöncseva asszony következik most. Köszönöm szépen a hozzászólását és az elkötelezettségét az EPO munkája részben függ a tagállami hatóságokkal való együttműködéstől. Kérdezem, hogy hogyan tudja biztosítani az európai delegált ügyész valódi függetlenségét? Hogyan tud független vizsgálatot folytatni, ahol magas szintű hatóságok vagy tisztviselők érintettek. És az Europolra való együttműködésben hogyan látja az ő támogatásukat az együttműködés során? Köszönöm. Köszönöm szépen. Kolakusics képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, kedves eh, kövesi főügyész asszony. Szeretném elmondani, hogy a, a határon átnyúló áfacsaláson túl, ahol több 10 milliárd euróról van szó, problémát jelentenek a közbeszerzések is, ahol más tanulmányok szerint további 10 milliárd eurók vesznek el a korrupció miatt ismét több 10 milliárd euró vészel, tehát összesen több 100 milliárd eurónyi kárt kár keletkezik az Európai Unió költségvetésében és a tagállamok költségvetésében. Most itt a kezünkben az egyedi lehetőség, a lehető legjobb személy került az Európai Főügyészség élére, aki már bizonyított a korrupció elleni harcban és a pénzmosás elleni harcban a saját hazájában. Nem szalaszthatjuk el ezt az egyedi lehetőséget. Fontos, hogy több milliárd euró ez a több milliárd euró, ami e- elveszett, visszakerüljön a költségvetésekbe. Fontos, hogy elszámoltathatók legyünk, és fontos, hogy rendezzük ezt a kérdést. Köszönöm. Thank you. Miss Keller. Köszönöm szépen, Keller asszony. Köszönöm szépen. Ügyész, főgyész asszony, a kollégáimhoz hasonlóan szeretném biztosítani teljes támogatásomról a munkája során. Nagyon várjuk az ön munkájának megkezdését, az európaiak nagyon várják ezt, akik a csalás elleni harcot, illetve a korrupció elleni harcot prioritásnak tekinti. Én tiszt, nagyon nagyra tartom az ön eddigi munkáját is Holmeyer asszonynak pedig köszönetet szeretnék mondani, aki a költségvetés ellenőrzésért eh, felel, eh, eh, hogy a lehető leg nagyobb támogatást adja önnek, ezért elkötelezett, néhány milliót sikerül még talán ki csikarni a költségvetésből, aztán figyelembe kell természetesen venni azt is, hogy az önök munkája során milliókat lehet visszakövetelni az európai költségvetésnek. Két kérdésem van. A tagállamok között kal való együttműködés, van-e valamilyen különleges elvárása, kívánsága az EPO szervezeti felállásán túl, illetve az irányítási munka most, amikor föláll a szervezet, amikor megindul a e, munka, beindul a munka, az Európai Bizottsággal, tagállamokkal, van-e párbeszéd annak érdekében, hogy biztosítani tudják a munka megkezdését, illetve a függetlenségüket? Köszönöm. Köszönöm. Sziasszony következik. Thank you, prosecutor. Thank you. Köszönöm. Being here. Cseh asszony következik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az ügyész asszonynak, köszönöm szépen a kiváló munkáját az előző posztján, és most is az EPPO hivatalos beindulása után is. A korrupció is és a csalás elleni harc közös prioritásunk kell, hogy legyen. Mi nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a megfelelő forrásokat biztosítsuk önnek a munkája végrehajtásához. Két kérdésem van. Az első, ön szerint lehetséges-e az ön által korábban említett számokat közzétenni? Konkrétan megemlíti, hogy melyek azok az országok, amelyek amelyek nem kívánnak segítséget nyújtani, vagy lassan nyújtanak segítséget, vagy túlterhelik önöket ügyekkel, így próbálják ők önöket ellehetetleníteni. Másodszor, el tudja képzelni, hogy az EPPO szerepet játszon a jogállamisági feltételhez kötési mechanizmusban, amelyről most éppen beszélünk, a, tovább, a következő költségvetés témájában, és olyan országok, amelyek az EPPO ö, ö, alá tartoznak, az egy dolog, de Magyarországon mi több mint 600 ezer aláírás gyűjtöttünk, hogy csatlakozzon az ország az EPPO-hoz, tehát attól függetlenül, hogy a kormányunk mit gondol, elég nagy támogatottsága van az EPPO-nak. Köszönöm szépen, Színecske képviselő. Köszönöm Kövesi asszonynak, hogy itt van és a kollégámhoz, kol- kollégáimhoz csatlakozva én is nagyra értékelem az ön munkáját, és köszönöm az eddigi elkötelezettségét, és most is mindent megtesz annak érdekében, hogy hatékonyan és függetlenül működjön ez a szervezet. Ahogy kolléganőm eh, Csekatalin is mondta, mi a helyzet azokkal az országokkal, amelyek nem eh, tagjai az EPPO-nak most? hogyan tud ezekkel a kormányokkal dolgozni? Tudjuk, paradox módon, vagy talán nem is annyira paradox módon, azok az országok, amelyek nem csatlakoztak az EPPO-hoz, ott a legsúlyosabbak a jogállamisági és az EU-s források elköltése körüli problémák. De talán ezzel kapcsolatban hallhatunk önnek, öntől néhány szót. Hogyha a feltételhez kötésről beszélünk az Európai Uniós források tekintetében, az egyik feltétel szerintem logikus módon az EPPO-val való együttműködés kellene hogy legyen. Köszönöm. Köszönöm. Csudár képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Sok szeretettel köszöntöm az ügyész asszonyt, ügyész asszonyt, a korrupció ellen fel kell lépni, ezt ki kell írtani, és tudom, hogy ehhez hatékony és független eh, ügyészségre van szükség. Úgyhogy kövesi asszony, ön igyekezett a Nemzeti Korrupciós Hivatal, Korrupció elleni Hivatal megerősítését is elérni. Most mi a helyzet a határon átnyúló embercsempészettel? Hogyan kívánnak ez ellen fellépni? Ez is egy súlyos probléma. Másodszor, vannak-e becslések európai szinten ezen bűncselekményekkel kapcsolatban. Talán több európai ügyészre van szükség bizonyos területeken, hogy hatékonyan tudják végezni a munkát. Másodszor, milyen, az önvéleménye szerint milyen mechanizmusokat kell használni annak érdekében, hogy a károkat megszüntessük, vagy kártalanítsunk? Magas pénzösszegekről van szó, ezeket a pénzeket fontos visszaszerezni a költségvetés számára kórházaknak, mezőgazdaságnak, oktatásnak. Köszönöm az ön munkáját, mindenképpen támogatom. Köszönöm szépen. Ronai képviselő következik. Üdvözlöm a főügyészasszonyt. Talán nem is tudja, de a lendület és az energiája rengeteg erőt és reményt ad a korrupciótól leginkább sújtott országok lakói számára Meggyőződésem, hogy az európai pénzügyi érdekeket mi akkor védjük a leghelyesebben és leghatékonyabban, hogyha az uniós támogatásokat jogállami garanciákhoz kötjük, amelynek például az egyik alapja lehetne az európai ügyészséghez való csatlakozás. Magyarországon, ahogy cseh kolléganő már mondta, sajnos központosított a korrupció, hiszen az utóbbi években a magyar miniszterelnök barátja és veje az ország is után Európa egyik leggazdagabb emberévé váltak. A magyar főügyész pedig éppen az Európai Ügyészség blokkolásában érdekelt, <clears throat> és nem egy válthatóságként, hanem egy védhatóságként működik. Ezért az lenne a kérdésem, hogy ön szerint hogyan lehet a leghatékonyabban fellépni azokban a központosított korrupt országokban, ahol nem hogy az európai ügyészséghez való csatlakozásban és nem annak megerősítésében, hanem éppen annak blokkolásában és ellehetetlenítésében érdekeltek. Köszönöm szépen. And now for Europe. Köszönöm szépen. Most az Európai Bizottság nevében eh, a DG Just eh, munkatársa fog felszólalni. Köszönöm szépen. Én csak annyit tudom elmondani, annyit tudok elmondani, amit Reinders biztos elmondott a strukturális párbeszéd keretében eh, az EPPO eh, szempontjából a bizottság szempontjából nagyon fontos, hogy az EPPO egy működőképes, hatékony eh, szervezet legyen. Köszönöm szépen. Holmájár azt mondja, hogy most én szeretnék egy kicsit őszinte lenni, ez számomra túl kevés, ez provokáció, amit ön itt elmondott, ennél többet várok, ez, ez elfogadhatatlan. Ez most nagyon feldühített ezzel. Egy, egy ilyen kijelentéssel az Európai Bizottság itt nem jelenhet meg. Az Európai Bizottságtól azt várom, hogy mondja világossá, tegye világossá azt, hogy nem fogadja el a részmunkaidős ügyészeket. Pontosan határozzák meg, hogy hány munkahelyre van szükség, hogyan eh, kívánják támogatni az európai eh, ügyészséget. Ez a, ez a kijelentés, amit itt hallottunk öntől, ez elégtelen. Thank you, I understand. I'm not specific. Köszönöm szépen. Én nem vagyok ennek az ügynek a felelőse. Ahogy az ö, ö, ügyész asszony elmondta, politikai szinten vannak egyeztetések. Jelen pillanatban az én posztomon nem tudok önöknek erről többet mondani. Jó, az Európai Bizottságot arra kérem, hogy írásbeli választ adjon nekünk a lehető leggyorsabban, hogyha most nem tudnak most válaszolni. Kövesi asszony, öné a szó. So, thank you for your question. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ahogyan korábban is elmondtam, az IPPO és az Európai ügyészek helyzete, más intézményekhez való viszonya a rendeletben foglaltak alapján képzelhető csak el. A függetlenséget pedig az állandó a kamara fogja biztosítani. Ahogyan elmondtam már ezt, ebben három különböző ügyész fog dolgozni, akik három országból érkeznek. Az egész kollégiummal együtt fontos döntésekre várunk az objektív kritériumok tekintetében, a különböző ügyek beosztásával kapcsolatban. Az Európolhoz fűződő viszonyunk kapcsán viszont azt tudom elmondani, hogy már megkezdtük az első kontaktusokat. Hágába fogok látogatni március elején, és ott majd a Eurojust és a Europol vezetőivel fogok találkozni, és elkezdjük majd technikai szinten az egyeztetéseket, de ahogyan elmondtam, végül is minden egyes együttműködési részletért a kollégium fog majd felelni, tehát ők fogják ezt eldönteni. Vagyis elképzelhető, hogy ez az ő kezükben marad teljes mértékben. Ami pedig a tagállamokat illeti, januárban kezdtem meg az együttműködést a tagállamokkal. 22 helyre kell ellátogatnunk, még nem jártam mindenhol. Megpróbálok egyenlőre minden héten két vagy három tagállamba ellátogatni. Három nagyobb elvárásom van a konzultációk után. Az egyik a PIF irányelvre vonatkozik, a másik arra, hogy a különböző in, ö, tagállamok mit tettek az EPPO rendelet megvalósításának érdekében. És az utolsó, az pedig arra vonatkozik, hogy hogy néznek ki a kihelyezett ügyészek, és remélem, hogy minden tagállam egyet fog érteni azzal, hogy a hatékonyság és a függetlenség garantálásának érdekében szükséges az, hogy csak teljes munkaidőben dolgozzanak európai ügyészként ezek az ügyészek, és hogy azonos standardok alapján válasszák őket ki. Beleértve azt is, hogy hány delegált ügyészt küldenek, és hogy mi lesz az ő státuszuk. Az értékeléseimnek alapján fontos azt látni, hogy még nagyon sok nyitott kérdés van, beszéltünk a szakértőkkel is, a saját javaslatainkkal kapcsolatban. A szakértői csoportot egyébként a nép, az EPPO-ban résztvevő tagállamok szakértőiből állítottuk össze. Aztán vannak ugye olyan tagállamok, akik vonakodnak. Jelenleg nem tudom azt mondani, hogy hány olyan eset lesz tagállamonként, vagy akár a delegált ügyészek számára sem, tehát ezzel kapcsolatban sem találgatnék, mert még folynak a tárgyalások, és nem is fair az, hogyha ezt most megtesszük. Én szerintem mindenképpen a legjobb az, hogyha először befejezzük a konzultációkat a tagállamokkal, és akkor már világosabban lehet látni az egész helyzetet, és nem akarom kommentálni azt sem, hogy jelenleg hogy néznek ki a tagállamokban az ügyészi nyomozások. Kaptam egyébként statisztikákat is, de a különbségek magyarázatát csak akkor fogom tudni a biztonsággal elmondani, amikor már megkezdi az LPPO e a működését. Ami az új jogállamisági mechanizmusban betöltött szerepünket illeti, nagyon világos a rendeletben az, hogy nekünk büntető ügyekben kell eljárnunk, úgyhogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem tudok mit mondani. A nem résztvevő tagállamokkal való kapcsolatot illetően a következőket tudom elmondani. Elkezdtük a tárgyalásokat, a konzultációk befejeztével szeretnék konstruktív párbeszédet kialakítani a nem résztvevő tagállamokkal is, tehát fontos az, hogy igazi kontaktust alakítsunk ki velük is, és hogy Elkezdjük az együttműködést. Ami pedig a vizsgálatokat, nyomozást illeti, a jelenlegi eszközök, jogi eszközök mentén kell megvalósítani ezt. Volt egy román kérdés, amelyre most románul fogok válaszolni. În ceea ce privește traficul de persoane și extinderea competenței parchetului... Az emberkereskedelemmel kapcsolatban felmerült egy kérdés. Az Európai Ügyészség kapcsán még túl keveset tudok mondani, ugyanis ez egyenlőre nem szerepel a kompetenciáink között, de hát végül is ez a jogalkotónak a, a felelőssége, hogy a mandátumunkat ki akarja terjeszteni erre a bűncselekmény fajtára-e vagy sem. A konzultációk kapcsán fogjuk majd megállapítani azt, hogy minden egyes tagállamban hány delegált ügyésszel fogunk dolgozni, és megpróbáljuk majd az objektív kritériumokat figyelembe venni, tehát nem csak a statisztikát, hanem a az egyes tagállamok jogi berendezkedésének figyelembevételével tudjuk ezt megvalósítani. Én nagyon remélem, hogy az Európai Ügyészség egy kiválósági központá is válik majd. Gyakorlatilag a mi pluszunkat az adja majd, hogy egységesen fogjuk ezt a kérdéskört megközelíteni, és sokkal hatékonyabban és gyorsabban tudjuk majd megvalósítani az együttműködést az lppo e ban résztvevő tagállamok ügyészei között. Köszönöm szépen az összes kérdést. Благодаря, госпожо Кьовеше, за изчерпателната информация, която ни представихте. Köszönöm szépen, kedves Kövesi asszony, az adatokat és az információkat. Egy percben még hozzászólhat a kolléga. Csak a bizottság megjegyzését szeretném én is kommentálni. Jó lenne, hogyha azokat az embereket küldenék ide a bizottság részéről, akik konkrétan foglalkoznak az adott dossziéval, mert így lehet hatékonyan együttműködni. Hát akkor köszönöm ennek, Kövesi asszony. Nagyon örülök, hogy itt volt és beszámolt, a szavaiból leszűrhető, hogy milyen intenzíven dolgozik, és hogy milyen erőfeszítéseket tesznek közösen a csapatával, hogy az EPO-t felállítsák, és sokszor nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, ez teljesen egyértelmű. Egész sor kérdést gyűjtöttünk össze, ezekre nem kell azonnal válaszolnia, ezek révén csak azt szeretnénk megtudni, hogy hol kell, hol lenne önöknek szükségük további támogatásokra. Azt szeretnénk megtudni, hogy hol van szükségük a támogatásunkra, hol vannak hiányosságok, problémák. Ezáltal kaphatnánk egyfajta részletesebb visszajelzést arról, hogy hogyan tudunk a két szakbizottság révén önnek támogatást nyújtani, segítséget nyújtani. Minden jót kívánok a munkájukhoz, nagyon tiszteljük önt, és reméljük, hogy minden célt el tudnak érni majd, amit kitűztek. Viola van Kramon az imént még jelezte, hogy szót kérne. Én is sok sikert szeretnék csak kívánni a hánúrral tartandó egyeztetésekhez. Azt hiszem, hogy ő a legfontosabb személy. Ő tud igazán zöld jelzést adni egy magasabb költségvetéshez. Ez ideig egyáltalán nem mozdult el az eddigi álláspontjáról, semmire nem válaszolt, semmire nem reagált, és azt hiszem most már csak időkérdése, hogy ő is elköteleződjön az EPO mellett pénzügyiekben is. Hán biztosnak ugye még nem is volt lehetősége reagálni, ha őszinték vagyunk. Mert hát először meg kellett születnie Kövesi asszony becslésének a számokról, ez most itt van az asztalunkon, és remélem, hogy most már Ötinger biztos ígéretének megfelelően, amelyet még a tárgyalások során tett, most már megszületik a szükséges pótköltségvetés. Remélem, hogy sikerül meggyőzni az új illetékes biztost, hogy ezt meg is lépje. Odaadom önnek ezeknek a, ezeket a kérdéseket, nem azonnali választ várunk, mondom még egyszer, hanem szépen lassan, időben jutassa el hozzánk, és a további támogatásra van szüksége, kérem ne habozzon, jelezze felénk. Nagyon érdekelne bennünket aztán a későbbiekben is, hogy hogyan alakul a tagállamokkal való együttműködés, mennyire hajlandóak együttműködni a tagállamok. Ugye a KONT szakbizottságból is tudjuk, hogy az OLAF sokszor elakadt. Tudjuk, hogy egyik-másik esetben nem került sor nyomozásra, és, vagy nem kerülhetett sor nyomozásra, ha, bed, ha bár szükség lett volna rá, érdekelnek bennünket az önök tapasztalatai és Mi történik akkor, ha önök úgy gondolják, hogy sürgős nyomozásra van szükség, miközben a tagállam másként gondolkodik? Érdekel, hogy vagy izgalommal várom, hogy hogyan alakulnak majd ezek a helyzetek. Miközben nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tagállamok konstruktívan együttműködjenek önnel, önökkel. és remélem, hogy az Európai Unióban sikerül ezen túl hatékonyabban fellépni a határokon átnyúló pénzügyi csalásokkal és visszaélésekkel szemben. Intfeldasszony, köszönöm. Azt hiszem, nagyon aggódunk mindannyian azok után, amit ma hallhattunk. És hát tudjuk, hogy ez egy vissza-visszatérő vita. Talán javasolnám, hogy a két szakbizottság elnöksége és koordinátorai üljenek össze, és nézzük meg, hogy milyen eszközök vannak a kezünkben. Mert hát illedelmesen megkérhetjük a tanácsot és a bizottságot, de valószínűleg nem fognak válaszolni. Ezért a koordinátorokkal együtt, a két szakbizottság koordinátoraival együtt nézzük meg, hogy milyen eszközöket tudunk felhasználni azért, hogy a bizottságot rábírjuk a cselekvésre. Elnök, köszönöm szépen! köszönöm a mai átfogó egyeztetéseket. Kövesi asszony láthatja, hogy számíthat a támogatásunkra a jövőben. Bármilyen problémába is ütközik a munkája során, mindig támaszkodhat a parlamentre, mindig számíthat a segítségünkre. Köszönöm szépen a részletes információkat önök, önnek, akkor ezt a napi rendi pontot most lezárjuk. Bien, nos falta un punto para terminar la sesión de hoy. Vamos a pasar al sexto. Akkor jöhet az utolsó napi rendi pont, hatos számú. Kedves kollégák, kérem mindenki üljön le. Bien. El siguiente punto de lo... Rendben, hát akkor a következő napi rendi pontunk egy Európai Bizottsági Jelentés az intézményközi tárgyalásokról, a belső biztonsági alap létrehozásáról. Ez a következő a több éves pénzügyi kereten belül valósulna meg. Monika Holmeyer a jelentéstevő, úgyhogy meg is adom neki a szót rögtön. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves Májte, Kedves kollégák, őszintén szólva, hogyha az árnyék jelentéstevőt és magamat eh, látom itt ebben a teremben, eh, eh, hát azt mondanám, hogy olyan túl sok bejelenteni valom, vagy beszámolni valóm nincsen. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna erről előrelépés. Nos, Először is hadd mondjam el azt a meglepődésemet, hogy a tanácsban az a hír járta, hogy nem akartunk tárgyalni, nem akartunk előrelépni. Hát ez, ez mégiscsak furcsa. A tanács sem a finn, sem a horvát elnökség alatt nem rendelkezett tárgyalási mandátummal. És hát ez a probléma, hogyha az ember ott ül, mint például a technikai trilóguson, maximum néhány magától értetődő üres szólamot hallunk tőlük, információcsere vagy eszmecsere, valódi érdemi eszmecsere nem történt, az alapinformációt, ami mindenkinek rendelkezésére áll, ezt ismételgették, de amúgy semmi előrelépés nem sikerült ilyen értelemben elérni, nem volt tárgyalási mandátumuk, és hogyha a tanács és a parlament tulajdonképpen megegyezne, akkor az Európai Bizottság megpróbálja, megpróbál mint társ döntő fellépni, az Európai Bizottságnak természetesen joga van a kérdéseit felvetni, de az nem engedheti meg magának, hogy a saját érdekei vagy, vagy kívánságai alapján alakítsa az egész tárgyalást. Úgyhogy nem a saját kívánságait kell szem előtt tartani. A tanácsot arra kértük, miután a titkos szolgálati kultúrával kapcsolatos megfogalmazás nem olyan egyszerű. Azt kértük, hogy a tanács mondja el, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a szükséges területeken együtt tudjunk működni, szervezetbűnözés, terrorizmus elleni harc, és egy olyan meg fogalmazást találjunk, ami ne a titkos szolgálati kultúrára vonatkozon, hanem, hanem, hanem valami szűkebb megfogalmazás legyen. Azt hiszem, hogy ez működhetett volna, de egyelőre a tanács részéről nem kaptunk semmit. Egyébként pedig úgy döntöttünk, hogy az ISF ebből akarunk támogatást adni az ügynökségnek, ami operatív kérdéseket illeti, és itt is az Európai Bizottság ezt nem akarta, holott a tanács nyitott volt erre. Hogyha a bizottság nem akarják, a tanács és a parlament viszont igen, akkor szerintem állapodjunk meg, ezt a bizottságnak is el kell fogadnia. Aztán a kiadások plafonjával kapcsolatban ott a tanácsnak voltak nagy aggodalmai, aztán volt, volt még egy pont, amit felvetettünk a válságmenedzsment terén. Itt mind a bizottság, mind a tanács az újonnan kialakított eszköz fel akart elmozdulni, a természeti katasztrófákra kialakított eszköz felé. Nos, a terror támadások azért mégiscsak valami mást jelentenek. A terror támadások esetén képesnek kell lennünk a biztonság területén gyors és pontos együttműködést biztosítani, és ez a típusú katasztrófa menedzsment eh, Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Berlinben voltak ilyen szükségletek, itt kell, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy együttműködjünk, ez, ehhez nyitottnak kell lenni. Ezen kívül a cyber biztonság terén is vannak egyértelmű kérdéseink. A technikai triológuson nagyon sok érv merült fel ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság azonban nem igazán akart ezzel kapcsolatban nyitottan reagálni, holott a tanács pedig kifejezetten nyitott volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a cyberbiztonság és a cyberkriminalitás eh, elleni harcot itt ebbe be kell vonni. Az ESF eh, eh, mm, pénzek lehívása azonban nem egy olyan gyorsan, mint ahogy ezt szerette volna a parlament ez azt jelenti e, ebben az összefüggésben, hogy itt felmerülnek a horizontális problémák is, amiket nem tudunk megoldani. Néha a bizottság e, szeretné horizontálisabban e, alakítani a dolgokat, mint amennyire mi erre képesek vagyunk. Mi a mandátum szintjén tudunk, a mandátum keretében tudok én tárgyalni, ettől nem tudok eltérni önkényesen és hogyha a parlament ezt akarja, hogy bizonyos területeket zárjunk ki, akkor ki kell zárnom. E, a horizontális együttműködésben e, nagyon korlátozottan, vagy hát egyáltalán nem sikerült előrelépni. A, az eddigi horizontális trialógusok esetében, ahol a finn elnökség, a tárgyaló csapatok, titkárságok voltak jelen, ott az átláthatóságra és a beszámolási kötelezettségre sikerült előrelépést elérni, de őszintén szólva, és óvatosan fogalmazva az, hogy eléggé lassan haladunk. Kérdezem, hogy van-e értelme egyáltalán technikai trialógusokkal előrelépni, addig, amíg a politikai területen nulla az előrelépés. És e, ezt a többi területtel koordinálva az AMFA és a BV, BMVI, tehát a e, határvédelem és más területekkel ezeket figyelembe véve érdemes talán írásban a tanácshoz fordulni, és a tanács elnökségét arra kérni, hogy lépjenek elére, mert semmi értem egy millimétereket haladni, hiszen én már, én, én ismerem a trialógusokat, azt mondjuk, hogy ez egyes pont, ez a parlament álláspontja, jó, rendben érdekes, a finn elnökség alatt ezt már elmondtuk. Á, ah, ja, igen, hát ezt nem tudtuk, szól az elnökség részéről. Jó, hát akkor térjünk rá a kettes pontra, jó. Kettes pont, ez, ezután, a kettes pont után ugyanaz az eljárás. Ah, igen, tényleg a parlament így gondolja, mondják. Igen, hát ezt már a finn elnökségnek elmondtuk. Ah, ja, tényleg, mondja a tanács, ezt nem tudtuk. Jó, következő pont, és így megy, ez hát őszintén szólva egy kicsi kiakasztó. E, a munkatársak számára is, úgyhogy én a tanács elnökségével megpróbálok felvenni a kapcsolatot, és megkérdezem, hogy van-e valami elképzelésük arról, hogy hogyan lépjünk előre, mert így ez nem fog működni, mert csak ismételjük, ismételjük, ismételjük a dolgokat, és végeredményben alig-alig sikerül előre lépnünk. Tehát eh, ez egy kicsit frusztrált eh, beszámoló, de hát mást nem tudok eh, önökkel megosztani, hogyha a tanács nem felkészült, és a bizottság sem hajlandó a mi irányunkban mozdulni, akkor hát nem könnyű a helyzetünk, és először Fajon asszonynal egyeztetek, és a a határvédelmi eszköz jelentéstevőjével, és aztán talán sikerül a tanács elnökségét meggyőzni arról, hogy legyen mandátumuk valamikor valamire. Köszönöm az árnyék jelentéstevőnek a türelmét, hát, de sajnos nem sikerült máshogy másról beszámolnom, mert nem volt más előrelépés. Jó, hát ön elmondta, hogy mit tapasztalta, és megkérdezi a véleményünket. őnek megvan a tapasztalata is, de alapvetően ő ezt látta, és megvannak a tapasztalatai, amelyeknek az alapján a kollégák megfelelő megjegyzéseket tehetnek, és elmondhatják a véleményüket politikai szempontból ezzel az ügyel kapcsolatban. Ami az árnyékjelentéstevőket illeti, csak Romeo Franz kérte a szót. Ha nincsenek más alternatív, illetve árnyék jelentéstevők, akkor következhetnek majd a frakciók részéről a felszólalók. Franz Óré a szó először. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! megdöbbenve vettem tudomásul, hogy ami a tegnapi eh, tárgyalásokon technikai egyeztetésen kivették a mellékletből azt, hogy az rasszizmus ellenes képzést kell adni a rendőrségen, rendőröknek, és most ez most már csak egy kis preambulum bekezdés. Egyre terjed azonban az antiszemitizmus minden területen, politikai, intézményi szinten mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a rasszizmus ellen fellépjünk. Kedves Mónika, kedves Holmájer asszony, pontosan a tegnapi türingiai események fényében héten és múlt héten a Nemzeti Szocialista, Nemzeti Szocialista rendszer áldozatainak megemlékezése során tapasztaltak alapján nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a javaslatokat ne, ne söpörjék le. Migránsok elleni rendőri erőszak van Horvátországban is, ott is egy rasszizmus ellenes képzés fontos lenne. Úgyhogy azt kérem, hogy ezt a klauzul, ezt az áradékot újra vegye fel a szövegbe prominens helyre. Más gracias, señor Franz, señor Kof. Köszönöm szépen, Kofod úr a szó. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnket, Holmeyer asszonynak a munkáját. Szerintem nagyon jó minőségű munkát végzett és egyértelmű az is, hogy az európai eh, biztonságot eh, fenyegetések érik, terrorista cselekmények történtek a nagyvárosokba, a radikális iszlamisták eh, megtámadták a sétáló utcákat, voltak erőszakos cselekmények központokban is. Tehát biztos, hogy sosem fogunk olyan megoldást találni, amivel mindenki teljes mértékben egyetért, de az fontos, hogy legalább jók legyenek a kezdeményezések, és jó irányba haladjunk, tehát ezért kell támogatnunk az ilyenfajta kezdeményezéseket, ami a harmadik országokat illeti. Teljesen világos, hogy ott kell felvenni a harcot a legnagyobb fenyegetettségekkel, Sőt, vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy ezeket az országokat meg kell büntetni, mert ők azok, akik exportálják problémáikat hozzánk. És hát bizony, ezeket az eszközöket felhasználják a tagállamok ellen is. Úgyhogy én mindenképpen szeretném támogatni a jelentéstevő asszonyt, és hát mi gyakorlatilag csak olyan eszközöket támogatunk, amelyek a vízum politikára vonatkoznak illetve a külpolitikára, a külső határok védelme nagyon fontos. És hát a vízumok hatékony kezelése is rendkívül fontos számunkra. Úgyhogy engem nagyon érdekelne az, hogy az Európai Parlamentnek mi lesz erre a válasza. Nagyon fontos lenne az, hogy az emberek biztonságát garantálni tudjuk. Köszönöm szépen, Kofod úr. Breyer úr kérte a szót, és meg is kapja. Thank you, Chair. There. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy itt valami félreértés volt, én nem kértem szót pues ha habido un malentendido. Eh... Igen, akkor Holmeyer asszony, nem, elnézést. Öné a szó. Ressler úr. Köszönöm szépen. A belső biztonsági alap nagyon fontos prioritás a néppárt számára. A LIBE véleményével kapcsolatban, a költségvetés véleményezésével kapcsolatban is mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ezt támogatni tudjuk. Hát egy olyan állandóan változó világban élünk, ahol valóban a kiberbűnözés, de más tendenciák is megmutatkoznak egyre inkább. És hát a prioritás listánkon éppen ezért is nagyon magas előkelő helyen van ez a téma. Ugyanakkor fontos lenne azt is biztosítani, hogy az alap a szabályoknak megfelelően működjön, és hát szeretnénk ezt a lehető legzökkenőmentesebben kezelni. Mi nagyon reméljük azt, hogy a horvát elnökség majd mindent megtesz annak érdekében, hogy teljes mandátummal tudjon fellépni az alap elfogadása érdekében. Köszönöm. Köszönöm, Holmeyer asszony. Nagyon szépen köszönöm, kedves kollégák! A technikai trialógusokban még nem született végleges megállapodás, úgyhogy ez az információ téves. A technikai trialógusokon megbeszélteket, megbeszéljük az árnyékjelentéstevőkkel, és utána eldöntjük, hogy mi legyen a javaslatokkal, úgyhogy egyenlőre még nem született döntés, úgyhogy nincs mit visszavonni. De azt hiszem, van egy ilyen ezirányú javaslat, Szeretném tudni, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatosan. Én magam még nem döntöttem ebben a kérdésben, és eddig senki sem. Vannak olyan területek, ahol egyáltalán még nincs kialakulóban álláspont, nagyon lassan haladunk. Vannak javaslatok, amelyek az asztalon vannak, és majd megnézzük, hogy ezekkel mi legyen. És köszönöm Reszler kollégának a támogatást, és a Dán kollégának is köszönöm a Dániát érintő területre vonatkozó támogatást. Mindent meg kell tennünk, hogy a horvát elnökség megkapja a tárgyalási mandátumot, máskülönben a technikai trialógusnak nincs értelme. Ha nincs mandátum, hát akkor ott elüldögélünk, mindenki nagyon kedves, aranyos, nagyon ar- kedvesek a, a soros elnökség részéről is a kollégák, de hát így nem lehet tárgyalni, ez csak frusztrációhoz vezet, úgyhogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a horvát soros elnökség megkapja a tárgyalási mandátumot, hogy tudjunk mihez kezdeni a helyzettel. Köszönöm még egyszer, és hát folytatjuk a munkát. Rendben. Akkor ezt a konkrét javaslattal kapcsolatban legmagasabb szinten kell ezt megtárgyalni. Tehát a legmagasabb szinten kellene ezt az ügyet megtárgyalni. Reméljük, hogy minden megtörténik ennek érdekében, és hát megpróbáljuk majd az ön által elmondottak alapján eljárni. Dicho lo cual, no tenemos... Ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy nincs több napi rendi pontunk, úgyhogy a következő találkozónk február 18-án Brüsszelben lesz, illetve február 19-én és 20-án Brüsszelben. Kedves hölgyeim és uraim, még egyszer nagyon szépen köszönöm, és vége az ülésnek.